ki, hogy működik-e a dolog. Megnézzük, hogy minden rendben van-e. Akkor most próbáljunk. A szavazás működik vajon? De senki nem dugja be a szavazókártyáját oda, hova kell. De hát feltételezzük, hogy itt van mindenki de hát meg kéne nézni, hogy működik-e a berendezés. Akkor ezzel a próbát lezártuk, és megkezdjük a tulajdonképpeni szavazást. Egyes kompromisszum. Tolmácsolással lenne probléma? Akkor kezdjük meg a szavazást. Remélem, hogy minden működik. Hallani a tolmácsolást? Rendben van a berendezés? Ha így van, akkor tényleg kezdjünk. És akkor szavazunk, mégpedig a hármas kompromisszumról mellette. Kérem kézfeltartással ellene. Elfogadtuk. És jöjjön a 34-es mellette ellene elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Jöhet az ötös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es, nem ez tártalan, a 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene elutasítottuk. 59-es mellette ellene elutasítottuk hetes kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene Ta elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette. Ellene ezt is elfogadtuk. 57-es módosító mellette, 75-ös, 75-ös mellette, ellene elfogadtuk, 76-os mellette, ellene elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 13-as mellette ellene elfogadtuk. 108-as mellette ellene elfogadtuk. Vizsgáljuk felül elektronikusan? Akkor a 108-asról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Még két szavazat hiányzik. Két szavazat hiányzik. De lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 109-es. Kérem, hogy később jelentkezzenek szólásra, ha csak nem valami halaszthatatlan hogy most szóljanak, tessék. Kaszoli úr. Nem működött a berendezés nálam. Megnézzük. Akkor fog, kézfeltartással szavaz, vagy ellenőriztetni akarja, vagy nézzük meg ezt az egészet. 27, 26. 26 szavazott. 27 igen szavazat. Jó. Akkor elfogadtuk a 108-as, 111-es mellette, ellene. Elutasítottuk, azt hiszem, a 111-est. Sajnálom, nem vagyok biztos, úgyhogy nézzük meg elektronikusan a 111-es, megnyitom a szavazást. 111-esről van szó. Két szavazat hiányzik. Lezárjuk a szavazást. 10 mm, ellene, 34 ö, mellett elfogadjuk. Kérem, hogy egyértelmű legyen a kézfeltartás. 14-es kompromisszum három részben, első rész. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene? Elfogadtuk. Harmadik rész mellette? Ellene? Elfogadtuk. 114-es mellette? Ellene? Elutasítottuk. 115-ös mellette? Ellene? elutasítottuk 15-ös kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk 124-es mellette. Ellene. Azt mondom, elutasítottuk, úgy látszik. De nézzük meg elektronikusan is. Tehát a 124-esről elektronikusan szavazunk. 52 leadott szavazat, lezárjuk a szavazást, 16 ellene, 38 mellett elfogadtuk. Sajnálom, hát ha nem jelzik egyértelműen, akkor muszáj elektronikusan szavazni. 16-os kompromisszum ellene. Elfogadtuk. 128-as mellette. Ellene. Elutasítottuk. 129-es ez a 16-osban benne van, igen. Luna azt asszony szóbeli módosítójával mellette, ellene. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. 141-es mellette ellene elutasítottuk, 19-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor a 22-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Most következik a 34-es kompromisszum két részben. Első rész mellette ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene nem biztos, a második részt elektronikusan is megnézzük, megnyitom a szavazást. 55 szavazatot adtak le, lezárom a szavazást, 34 igennel elfogadtuk, és megyünk tovább, mégpedig a 23-as kompromisszumra mellette ellene elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 196-os mellette ellene elutasítottuk. 197, 198-as. Mellette, ellene, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 214-es mellette ellene. Azt mondom, elfogadtuk. Kettőszáztizenöt mellette. Az elnök úr bocsánatot kér, mert a 217-esről szavazunk mellette. Ellene elutasítottuk. 29-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 221-es mellette, ellene, elfogadtuk. 224-es mellette, ellene, elfogadtuk. 225-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 226-os mellette, ellene elfogadtuk. 228-as mellette ellene Ez nem teljesen egyértelmű, kérem, hogy a 228-ról szavazzunk elektronikusan, és megnyitom a szavazást. Ötvennégy szavazat 24, nem, 30, igen, elfogadtuk. 232 mellette, ellene, elfogadtuk. 233 mellette, ellene, elfogadtuk. 234-es tártalan, 235-ös jön szóbeli módosítóval, a nyolcas szóbeli Szalafranka úri mellette ellene elfogadtuk. 237-es mellette ellene elfogadtuk. 30-as kompromisszum három részben, első rész mellette ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene Elutasítottuk. Harmadik rész. Nézzük meg. Jó, nézzük. Második rész, megnézzük. 30-as kompromisszum, második rész. Megnyitom a szavazást. Ötvennégy szavazat, 19 igen, 35 nem elutasítottuk. Harmadik rész a 30-as kompromisszumban mellette, ellene azt úgy látom, hogy elfogadtuk. Akkor nézzük meg ezt is. A harmadik részt elektronikusan megnyitom a szavazást. 30-as kompromisszum harmadik rész. Most 54 szavazat, 29 igen, 25 nem. Ezt elfogadtuk. Akkor jön a 31-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 244-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 245, 246-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. 247-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk 257-es elutasítottuk 258 es mellette ellene elutasítottuk 259-es nem ezt elfogadtuk már, akkor a 260-as mellette ellene elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 266-os mellette ellene elfogadtuk. 267, 69, 270 mellette ellene elfogadtuk. 271-es szóbeli módosítóval mellette ellene elfogadtuk. 272-es mellette ellene elutasítottuk, 273 mellette ellene Azt mondom, elfogadtuk 254-es mellette, ellene elutasítottuk. as mellette ellen elutasítottuk. 279-es mellette ellene Elfogadtuk. Kétszáznyolcvan mellette. Ellene. Elfogadtuk. 281-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 282-es mellette. Ellene elutasítottuk 283-as, 284-es mellette ellene elfogadtuk. 285-ös ellene elutasítottuk 285-öst. de nem láttam az eredményt igazán, úgyhogy megnézzük ezt. Megnyitom a szavazást 285-ösről tehát. 285-ösről szavazunk. Elektronikusan nem volt világos a kézfeltartással való szavazás. 26 igen, egy szavazattal, de elfogadtuk. 286-os. Mellette ellene. Elfogadtuk 287-es mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. 288-as mellette, ellene. Elutasítottuk 289-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 290 mellette, ellene. Elfogadtuk. 291, 92, 293 mellette, ellene elfogadtuk. 294-es tártalan, a 295-ös is, és rögtön jön az 5-ös a preambulum bekezdéseknél, ö, mellette ellene elutasítottuk. 6-os, mellette ellene el, Hát. Nem. Mellett, a nyolcas jön. Mellette ellene elutasítottuk. Kilences mellette ellene elutasítottuk. Tízes mellette ellene elutasítottuk. Tizenegyes mellette ellene elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene elfogadtuk. Tizenhármas mellette ellene elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 15-ös szóbeli ö, ö, módosítóval mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 17-es 20-assal azonos mellette ellene elfogadtuk, 21-es mellette ellene elfogadtuk. 22-es mellette ellene elutasítottuk. 23-as mellette ellene elfogadtuk. 24-es szóbeli módosítóval mellette ellene elfogadtuk 25-ös mellette ellene ezt is elfogadtuk 26-os a sztártalan, a, az egyes kompromisszumban van megyünk tovább az egyes módosítóra szóbeli kiegészítése mellette ellene elfogadtuk Kettes mellette ellene elfogadtuk. Hármas mellette ellene elfogadtuk. Négyes mellette ellene ezt is elfogadtuk. Inta egyes kompromisszum mellette. Igen. Hát, akkor blogban szavazunk, ha egyet értenek, nem? Nem értenek egyet? Jó. Akkor viszont részenként egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum minta mellette, ellene elfogadtuk. Akkor ezzel a többi okafogyottá válik, és rátérünk rögtön az ittre egyes kompromisszumra mellette, ellene. Elfogadtuk. Ittre kettes. Mellette ellene. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk. A végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Egy kollega nem szavazott. Lezárjuk a szavazást. 52 igen szavazat, egy nem szavazat. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Tehát gratulálunk a kiváló munkához, és tegnap is hallottuk a kollégáktól, hogy milyen nehéz volt ez a munka az Európai Unió stratégiája a balti tengerrel kapcsolatosan és a makró régiók szerepe a jövőbeni kohéziós politikában. Erről szavazunk. Egyes kompromisszum, mellette. Köszönöm ellene. Elfogadtuk. Kettes, mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hármas, mellette. Ellene elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene elfogadtuk. 24-es mellette ellene elfogadtuk. 25-ös szóbeli módosító mellette ellene elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 35-ös mellette ellene elfogadtuk. 36-os mellette ellene elutasítottuk. 37-es mellette ellene azt hiszem, hogy elfogadtuk. 38-as mellette ellene elfogadtuk. 39-es mellette ellene elfogadtuk. Elektronikus szavazás a végeredményről. Megnyitom a szavazást. 53. 50, 52-en szavaztak, 42 mellette 10 tartózkodás, nincs ellene ö, szavazat. Gratulálunk a jelentéstevőnek! És ezzel le is zárjuk a szavazást. Mindenki kinyújtózkodhat 5 perc szünet, mielőtt a következő napi rendi pontra rátérnénk. Bene, colleghi, se, se siete... Tisztelt kollégák! Hogyha mindenki elfoglalja a helyét, akkor az utolsó napi rendi pontra rátérhetünk, egy kicsit idő előtt is, de bizonyára bizonyára nem rossz gondolat az, hogy hozzáfogjunk a munkához akkor, amikor erre lehetőségünk nyílik. Egy nagyon érdekes téma előtt állunk, ráadásul. Tisztelt kollégák, arra kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, csendesedjenek el, és így az utolsó napi rendi pontunkra rátérhetünk. Tehát, ahogyan mondtam, egy új vita, egy új folyamat első lépése, az, amiről beszélünk, ez pedig az Európai Külügyi Szolgálat, amelyről jogalkotási szöveg is született. A bizottság alelnöke mutatta be ezt a dokumentumot egy pár nappal azt követően, hogy eljött hozzánk egy meghallgatásra. A bizottság két javaslatot fogadott el, a pénzügyi rendelet módosítása, illetve a képviselők jogállása kapcsán. Emiatt is hívtuk meg Christopherson urat, aki Ashton Baronőt helyettesíti, dr. Jean Jean, a másik vendégünk a pénzügyi kérdések terén, illetve Szuka úr a Humán Erőforrás főigazgatóságról, aki a képviselők jogállásáért felelős a bizottság részéről. Ahogyan önök is tudják, a megbeszélések bonyolultak, nehezek voltak a témából adódóan, és a javaslat forradalminak mondható. Azt hiszem, hogy az egységes valutához lehetne hasonlítani. Ez a külügyi politika területén egy, egy hihetetlen nagy előrelépés, de nagyon összetett és bonyolult kérdés is. A külügy Mindenképpen nagyon fontos feladat az AFET közösen a Költségvetési Bizottsággal, Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal, Jogi Bizottsággal karöltve foglalkozik ezzel a témával, illetve az Alkotmányügyi Bizottsággal is. Mielőtt vendégeinknek megadnám a szót, szeretném hangsúlyozni mindannyiunk nevében, hogy Emma Brock jelentéstevő munkáját nagyon nagyra értékeljük. Az, a hetek során ő volt az, aki konzultációt folytatott, párbeszédet folytatott a különböző érdekelt felekkel. Felhoztat úr is nagyon fontos munkát végzett az Alkotmányügyi Bizottság részéről, ő is kiemelkedő munkát végzett. Mindezek után szeretnék rátérni az előadók meghallgatására. Dr. Christopherson úr az első hozzászóló, akinek meg is adom a szót. Arra kérem, hogy nagyjából 5 perces bevezetőt tartson, hogy utána lehetőség nyíljon a kérdésekre. Christopherson úr, megadom a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. szeretnék néhány szót szólni a tanács határozat tervezetével kapcsolatban. Lady Ashton, ahogyan elhangzott, néhány nappal azután, hogy itt eszmecserére került sor, a szakbizottságban terjesztette elő a dokumentumot. Tekintetbe véve az akkor általa elmondottakat, a javaslat tartalma nem lehet meglepetés az önök számára, hiszen a vita során elhangzottak nagy vonalakban itt is megjelennek. Hozzá szeretném még tenni ehhez, hogy az Európai Parlament októberben, október 22-én közölt az álláspontját, és gyakorlatilag nincsen eltérés az akkori nézetek és a határozat tervezett jelenlegi tartalma között. általánosságban el szeretném megmondani, hogy az október 27-i jelentés, illetve a Koreper jelentés alapozza meg ezt az egész konstrukciót. Természetesen október óta eltelt idő, változtak a dolgok. A parlament új, illetve kiegészítő elképzelésekkel állt elő. Ez teljesen érthető is. Ahogyan ön is mondta, ez egy igen összetett, nehéz eljárás. Ahogyan ön fogalmazott, ez valóban forradalmi jelentőségű dolog hiszen egy olyan szolgálat létrehozásáról van szó, amelyre nincsen valamiféle átfogó terv. Nem lehet átvenni mondjuk egy külügyminisztériumnak a szervezeti ábráját, és azt mondani, hogy akkor ezt valósítsuk meg. Mert nem egy tagállam külszolgálatához hasonló struktúrát építünk ki az unió részéről. Először is sokkal jelentősebb források állnak a rendelkezésére a külügyi szolgálatnak, mint ami egy normál külügyminisztériumnál szokásos. És aztán a működési kapacitása, illetve a hadsereg és a civil terület közötti választóvonal is egész másképpen alakul, mint egy szokványos minisztériumban. Egyedülálló építményről van tehát szó, amelyet most létre kell hoznunk. Ez azt is jelenti, hogy nagyon nehéz megtalálni a megfelelő megoldást. Megtesszük, amit tőlünk telik, de be kell látnunk, hogy menet közben kell majd korrigálni ezt a konstrukciót. Ezért a határozatban több felülvizsgálati szerepel 2012-re, 2014-re és nagyon körültekintően szerettük volna. Úgymond a lehetőségekhez képest rögzíteni csak a szervezeti egységeket. Rugalmasan szerettük volna tartani az állapotokat, hogy a menet közben keletkező tanulságok alapján át is tudjuk alakítani. Néhány olyan kérdésre szeretnék kitérni, amely elhangzott, illetve amely ügyében talán hasznos, hogyha szólok néhány szót. Az Európai Parlament álláspontja változott, alakult a fejlesztési ügyekben. Tavaly azt mondták, hogy az AKC és egyéb országokat meg kell különböztetni. Mára azonban magukévá tették Ashton főképviselő asszony álláspontját, vagyis hogy az Ákácsi országok és egyéb országok között nem kell választóvonalat húzni. Tehát a fejlesztés politika az egész világra egységesen érvényesülhet a szolgálatnál. A kérdés úgy merül fel, hogy hogy érjük ezt el, anélkül, hogy elvesztenénk a közösség fejlesztés konkrétumait, sajátosságait. Hogy lehet azt elkerülni? Hogy teljesen átpolitizálódjék a fejlesztés politika. És erre igyekeztünk egy olyan konstrukciót megalkotni, ami remélem, hogy az egyetértésükkel találkozik. Egyrészt a fejlesztési programoknak a kialakítása a külügyi szolgálat részeként szerepel, de ezzel párhuzamosan lesz egy autonóm fejlesztési biztos által felügyelt fejlesztési terület is, amely ugyancsak részt vesz a programozásban, de megőrzi a függetlenségét. Az alaprendelet javaslata, ahogyan ön említette, most ebben a keretben ez csak a három fontos elem egyike. Azzal szeretném zárni, hogy a főképviselő kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy ez egy csomag, és a csomag egészét kell jóvá hagynia az érintetteknek. Bár a határozat mindössze a parlament véleményéhez kötött. Tudjuk azért, hogy az egyetértés csak az összes elem elfogadása esetén jöhet létre. Köszönöm szépen. Köszönjük, köszönjük szépen, dr. Christophersen. Most pedig szeretném átadni Juan Juan úrnak a szót, aki a költségvetési ügyek főigazgatóságának a felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem röviden fogalmazni. Költségvetési területen a politikai döntéseket kell tükröztetni, vagyis egy sui generis szolgálat létrehozása autonómiával, ez a célunk. Költségvetési autonómiát is kap majd, illetve függetlenséget ez az új szervezet. Administratív függőség eh, mellett, beszámolási kötelezettség mellett természetesen. És a szerződés eh, értelmében az Európai Bizottság irányítás alá tartozik. Ennek több következménye is van. Az első, administratív szempontból, igazgatásilag a szolgálat egy intézmény része, amely a pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi majd. És ez szerepel is az első cégben. Tehát pénzügyi irányítás szempontjából ez egy intézmény részegysége. Másrészt pedig az adminisztratív költségek felett a parlament őrködik majd. a pénzügyi irányítása ennek a szolgálatnak felvetett egy némileg kényes kérdést konkrétan, hogy a szolgálat ugye autonóm bizonyos mértékig, független a bizottságtól, tehát nem is tartozik a bizottság felügyelete alá, és a delegáció vezető, vezetők szempontjából a kérdés úgy tevődik fel, hogy a működési területeken hogyan irányíthatják a tevékenységeket, ott, ahol nem ők a felelősek. És szeretnénk, hogyha nem csorbulnának a szolgálat tevékenységi jogkörei. Szeretnénk, hogyha a delegációvezetők valóban képviselhetnék az unió egészét a külkapcsolatainkban. Ideértve azt is, hogy a működési költségek felett is ők gyakorolnák a felügyeleti jogokat. És ezért visszavezettük a rendszerbe a delegáció vezetők szempontjából a hét külön felelősségi kört, amely a főképviselő alá tartozó delegáció vezetők tevékenységét szervezi és irányítja. És ezekben a jogkörökben ők fogják felügyelni azokat a műveleteket, amelyek a források, illetve működési kiadások területét érintik. Ehhez a pénzügyi rendeletet módosítani kellett néhány ponton a bizottsági javaslathoz képest. Pár szóban elmondanám. Részint megmarad a jelenlegi rendszer, a főigazgatók tulajdonképpen a költségekkel gazdálkodnak, és a főigazgatóságok a szakmai területeken irányítják ezt a kérdéskört, és a delegációvezetők decentralizált költségkereteket kapnak. Tehát delegációnként elosztott költségkerettel működhetnek majd. És ebben a keretben tevékenykednek. A bizottság belső ellenőrzése különösen ami a pénzügyi felelősséget illeti, és a delegáció vezetők kötelezettségeit az ellenőrzés, illetve a pénzügyi irányítás területén. Most ezek változatlanul alkalmazandók. Kolléganőm Rencuka asszony ismerteti majd ennek a részleteit a delegáció vezetőknek a kiválasztásával együtt. A belső szabályozás a bizottságon belül egyedülállóan alakul a szolgálat számára. A, az ellenőrzések, a külső auditálás, illetve ellenőrzés továbbra is az adminisztratív költségek felhasználására vonatkozik. Ami a, a többi illeti, elnök úr, nem sokat tudok ehhez hozzáfűzni. Tulajdonképpen attól kezdve, hogy világosan meghatároztuk az administratív költségeket, amelyek a szolgálathoz tartoznak, illetve a bizottsághoz tartoznak az egyéb eh, kiadások, a szakmai eh, keretek, a működési költségek a delegációvezetők alá tartoznak másodszorban. Úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban nem lenne eh, hasznos, hogy tovább részletekbe bocsátkozunk. Köszönöm szépen. Jean, la parola. Köszönöm szépen, Ponzsan úr, és most pedig Szuka asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről, a humán erőforrástól. Egy általános megjegyzésem lenne, a staff regulation egy alapvető hátteret ad, egy keretet, amely alapján a személyzetet kialakítjuk a külügyi szolgálatban. Ez azt jelenti, hogy benne vannak, a, tehát a kinevezések a tanácsi döntés alapján történnek, illetve egyes döntések alapján, amelyet a főképviselő tehet meg, tehát a főképviselő nevezhet ki embereket. Ez az alapvető háttér, az alapvető keret. A kiinduló pont a a staff regulation 27-es, a staff regulation módosítása a szerződés 27. cikkeje alapján. Ez alapján a külügyi szolgálatba a bizottságtól, illetve a tagállamból érkeznek a munkatársak, Szeretnénk meggyőződni arról, hogy ezekből a forrásokból érkező emberek ugyanúgy hozzáférnek ehhez a szolgálathoz, és ezért a staff regulation meg kell változtatni. Miért? Azért, mert a jelenlegi keretben, a jelenlegi rendszerben a belső jelöltek prioritást élveznek más jelöltekkel szemben. Tehát ennek értelmében meg kell változtatnunk a staff regulations-t. Ami a tagállamokból érkező diplomaták integrációját illeti, itt külön lépésekre van lehetőség, amely alapján a tagállamokból érkező diplomaták prioritást élvezhetnek akkor, hogyha egyébként a kvalifikációk egyenlőek. A kezdeti időszakban minden intézmény számára nyitott lesz a hozzáférés a külügyi szolgálat munkahelyéhez, Szeretnénk a tagállamok diplomatáit integrálni, és ezért egy új kategóriát hozunk létre, egy a temporary agent kategóriáját. Ezt tettük a parlamenti asszisztensek esetében is, tehát ez egy külön kategória, és az ő munkakörülményeiket amennyiben lehet a hivatalnokok munkakörülményeihez igazítjuk, így négy éves szerződéseket adunk, amelyek többször meghosszabbíthatóak. Aztán van egy másik fontos dolog, hogy hogyan alakítjuk ki a mobilitást az intézmények között. Itt két fő változtatást eszközölünk. Az első, lehetővé tesszük az intézmények közötti transfer, tehát a külügyi szolgált, a bizottság és a tanács között egy egyezmény jön létre. A jelenlegi ö, staff regulations alapján ez nem lehetséges, de mostantól kezdve a bizottság, a tanács, illetve a külügyi szolgálat között mobilitás jön létre minden intézmény egyetértése alapján. Ez egy kivételes helyzet, majd megnézzük a végrehajtási útmutatóban, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani. Aztán még valami a mobilitás érdekében, a visszatéréshez való jog, amit right of returnnek nevezünk, ez azt jelenti, hogy a külügyi szolgálatban dolgozók a, az eredeti intézményhez nyújthatnak bejelentkezést, és ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a belső jelöltek. És végül, de nem utolsó sorban, a delegációban dolgozók esetére szeretnék kitérni. A delegáció vezető, ahogyan kollégám is elmondta, a delegáció vezetők feladata a bizottsági költségvetés igazgatása, illetve kezelése. Megegyeztünk abban, hogy a delegáció vezető kinevezése természetesen a főképviselő feladata, ő fogja ezt elvégezni. Egy rövid lista jön létre, és a bizottságnak bele kell egyeznie ebbe a listába. Ami a bizottsági személyzetet illeti, akik a delegációkban dolgoznak, egy további változtatást kell eszközölni a staff regulations-be, ők instrukciókat kapnak a delegáció vezetőiktől, illetve a bizottsági feladatok esetében a delegáció vezető, aki ezeket igazgatja, ezeket a feladatokat, szintén instrukciókat kaphat a bizottságtól. Ezek lesznek tehát az alapvető változások a staff regulations-be. Ami az eljárásrendet illeti, jelenleg nincs erre vonatkozó javaslat, azért, mert a szakszervezetekkel csak a múlt héten kezdtük meg a tárgyalásokat, ezek tehát folyamatban vannak. Amikor ezek lezárulnak, akkor a Staff Regulations bizottsággal konzultálunk, és csak ezután hozhat a bizottság formális javaslatot, amelyet aztán a tanácsnak és a parlamentnek továbbítanak majd. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, dr. Szuka. És most pedig a jelentéstevők következnek. Brock úrnak adom meg először a szót. 3-4 minuti. Meglio ancora due. Kérek mindenkit, hogy röviden szóljon 3-4 percben, de esetleg két percben is elegendő. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt hiszem, hogy ez egy elég nehéz gyakorlat itt és hogy az Eston asszony, a tanács, a parlament, a bizottság mindenkinek egyet kell értenie, és mindenki különböző jogi alapokból indul ki, meg mindegyiknek van vétójoga is, úgyhogy ez csak a bizalom alapján oldható meg. Ez a probléma véleményem szerint a parlament szemszögéből két célt kell elérni. Az egyik, hogy egyetértve mindenkivel egy megfelelően működő hat hatékony külképviseletet akarunk. Ezt irányozza elő a Lisszaboni szerződés, ezt szeretnénk elősegíteni. A másik pedig az Európai Parlament jogainak védelme, a költségvetéssel, ellenőrzéssel, mentesítéssel kapcsolatosan, de a politikai ö, jogokra is gondolok, a döntési és konzultációs jogokra. Aztán van még számos probléma is, amelyeket meg kell vizsgálni, a javaslatban szerepel ez, és hát ezzel kapcsolatban ö, várom majd a véleményeket, erről még tárgyalni kell. A review close-ra gondolok 2012-14-re. Ez egy jó ötlet, csak hogy akkor a problémát már késő megoldani. Az Európai Parlamentnek az elvé kérdésekben nem szabad a review close-ra hagyatkozni, hogy majd akkor megoldjuk. Nem és ez a kérdés, Greszle asszony biztos, hogy még tovább fog ezzel foglalkozni, de a kérdés az, hogy a egyes cikknél a pénzügyi szabályozásra vonatkozóan a költségvetési és ellenőrzési joga az Európai Parlamentnek ugyan olyan módon jelenik meg, mintha a szolgálat a bizottság része lenne. És számunkra Egyszerű. A mi álláspontunk az, ha ez a bizottság része, vagy az a státusza, mint az Olafnak, akkor nem is lehet tárgyalni a kérdésről, ugyanis akkor meg van oldva. Ha más megoldást akarunk, akkor meg kell győzni magunkat arról, hogy hogyan lehet biztosítani a parlamentnek a jogait. És ezzel kapcsolatban még nincs kellő garanciám, kellő biztosítékom. A második kérdés, amit Christophersen úrnak tennék fel, hogy milyen módon lehet a parlament politikai jogait biztosítani a konzultációs folyamatban a mandátumok, a missziók kialakításánál, a tárgyalások során, olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a stratégiák kialakításával kapcsolatosak, a fejlesztési politikában, külpolitikában, milyen módon, vagy például a kinevezésekkel kapcsolatos stratégia, bevonják az Európai Parlamentet, és hol, milyen szinten és milyen lesz a gyakorlati együttműködés, ezeket a kérdéseket nem lehet figyelmen kívül hagyni, és biztos, hogy ezt nem lehet részletesen sem a tanácsi rendeletben szabályozni. Úgyhogy ez véleményünk szerint kulcsfontosságú a mi szempontunkból a költségvetési kérdések is természetesen, mert a döntésünket ugye attól tesszük majd függővé, hogy hogyan lépünk a továbbiakban. Az utolsó megjegyzésem pedig a staff regulation kapcsolatos először is. A szerződésben nem szerepel az, hogy a három pillér, a tanács, a bizottság és a tagállamok mind-mind egyharmadát biztosítják a munkatársaknak. Ezt nem írja elő a szerződés. Három forrás neveznek meg, de nincs ott százalékos arányszám a szerződésben. Tehát egyharmad tanács, egyharmad bizottság, mert az esetek túlnyomó részében Christophersen úr, de hát Almeida urat is kinevezték, Christophersen úr is. Hát a kérdés az az, ami már a közösségi politikával függ össze, az ugye nem lehet, hogy a közösségi tisztviselők tehát a bizottságból érkező kisebbségben vannak, és a kormányközi terület kerül többségbe, amiért a tanács felelős. Hát erről szeretném hallani a véleményét, meg azzal kapcsolatban ne csak, nem csak, hogy a, a határozott időre kinevezett tisztviselők a tagállamokból milyen kritériumok alapján kerülnek majd kiválasztásra. Nem tudom, jó ötlet egyébként a parlamenti asszisztensek jogállására vonatkozó szabályozást követni, mert a parlamentben a képviselők ezzel sem igazán elégedettek, úgyhogy a gyakorlati problémákat kell megnézni. Tehát nem jó, ha ezt követik, de a szerződéseket meg lehet hosszabbítani. Ha ki dönt? A tagállam? Dönt majd erről? vagy ez a tisztviselő személyes döntése lesz? Ha a tagállam dönt, hogy maradhat-e az illető vagy nem, akkor a lojalitás egyre nagyobb lesz a saját országához fűződő lojalitás, mint a szolgálathoz fűződő lojalitás. Ezért mondom, hogy ha itt az egyharmad-egyharmad megoldást választjuk, akkor az egésznek a lojalitása nem biztosított számomra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brok úr. Egy Gressle asszony, a Költségvetési Bizottság raportőre. Négy perc. Beszéltünk ugye a, a kreativitásról. Én azt mondom, hogy itt a javaslatokban erre szükség van, ugyanis a ez az európai költségvetési jogot sok esetben sérti, legalábbis a jelenlegi formájában. Ez a jog botrányok közepette született meg, és aggodalommal látjuk, hogy az európai költségvetési jogszabályok néhány rendelkezését a jelenlegi javaslatok egyszerűen megsértik, mert hogy azon alapulnak, hogy létrehoznak egy szervezetet, ami a bizottságon kívül van. Tehát nem lenne szükség ezekre az ugrásokra, hogyha találnánk egy sui generis megoldást a bizottságon belül. Az, hogy itt a hatáskörök keverednek, költségvetési jogilag, pénzügyi felelősséget tekintve is, meg az, hogy az európai nagykövetek száma nő harmadik országokban, és ott lesz a főképviselő, de közösségi, illetve bizottsági pénzeket költenek el. Tehát ez nagyon nehéz, hogy most akkor a KKBP költségvetéséből fogják ezt fedezni. Tehát az, hogy itt a kompetenciák keverednek, ez nem jó megoldás. Hiányzik a transzparencia és a világos felelősség. Ezért azt kérem, hogy ezt alaposan vizsgáljuk meg, mert véleményem szerint itt a költségvetési jog nagy részét lábbal tapossák olyan emberek, akik egyszerűen nem ismerik ezeket a jogszabályokat. Úgyhogy az új jogrendben van ilyen, hogy a prioritások konfliktusa és ez sem megoldható itt, mert ebben a politikusok hibásak. Szóval itt egy párhuzamos igazgatási rendszer kialakításán fáradozunk, és hát ez bizony az adófizetőknek nem fog tetszeni. Úgyhogy most a főképviselő adja az utasításokat, de a biztosoknak soha nincs ilyen utasítási joguk. Úgyhogy ez nem egy jó ötlet, hogy a fő képviselő ilyen kompetenciákkal rendelkezik, és aztán olyan dolgokért viselheti a felelősséget, amiről nem is tehet. A mentesítés kérdése most csak a bizottságot mentesítjük mi. Ez áll a szerződésben a többi intézmény esetében, bevezettük a politikai mentesítést, de hát aztán sosem mondjuk meg igazán, hogy ez mit jelent. De az tény, hogy nem adjuk meg mi a mentesítést. Ehhez egészen más biztosítékokra is szükség lenne, mint ami itt szerepel. A parlamenti jogokat illetően. És az is világos nekem, hogy mert ez ugye a pénzügyi felelősséggel szakít, és nagyon oda kell figyelnünk az Európai Külügyi Szolgálatra egy hierarchizálást is látunk itt. Ugye a külügyi szolgálat felelős a bizottsági döntések előkészítéséért. Négy szint van, ahol a bizottság pénzt ad ki az előkészületek során. Ugye a country allocation, aztán a, a, a, a különböző stratégiai dokumentumok, aztán az éves cselekvési program. Eston asszony programjában az szerepel, hogy a külügyi szolgálat háromért felelős a négyből, és akkor a bizottság már csak egy végrehajtó ügynökség lesz, ami végrehajtja, amit mások határoznak el, de velünk szembe felelős a 8 milliárd euró elköltésért, szóval ez egy gyakorlatban nehezen működhet, és ez nem az, ahogyan a bizottság eddigi pénzügyi felelősségét, illetve beszámolási kötelezettségét meghatároztuk a munkatársakkal kapcsolatban. Most ugye csak EU tisztviselőkre költünk pénzt. Erre büszkék is vagyunk. Na most akkor, hogyha a diplomaták egyenjogúak lesznek, akkor ott van a probléma, hogy a felelősség kérdését nem tisztáztuk. Ugye egy éves fizetéssel felelnek a tisztviselők, hogyha hibáznak. Ez a szabályozás bevált, és nagyon jól működött, de ezt én nem tudom a tagállamokból érkező diplomátokra, diplomatákra alkalmazni, mert hogyha visszamennek a saját országukba, akkor már nem lehet őket felelősségre vonna. Hát hogyha egy német tisztviselő mondjuk Észak-Koreában van poszton, akkor hogyan tudom felelősségre vonni, ha vét a költségvetési jog ellen. Nagyon-nagyon sok szabályozás van Estonasszony anyagában, ami költségvetési jogot érint, a munkatársakkal kapcsolatos jogállásokat érinti. És számunkra megnyugtató lenne, hogyha ezek a javaslatok kikerülnének ebből, különösen ha ezek ilyen részletesek, ugyanis nem szükséges ezt ennyire részletezni, mert aztán a végrehajtás során az lesz a probléma, hogy bizonyos dolgokat nem is fogunk tudni megvalósítani. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Greszle asszony, és most pedig Váltyéri kollega kapja meg a szót a Költségvetési Bizottság nevében szintén. 3 24 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Bizottságban is folyik a vita mindenről, és ez az egész csomag eléggé bonyolult, két követelményt kellene teljesíteni. A külügyi szolgálat legyen független a bizottságtól? Ez ugye a kérdés. És a bizottság jogait, másrészt viszont meg kell őrizni. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, amit így kialakítunk, és hát ha a bizottságtól megvonunk hatásköröket, de azért a végrehajtás náluk van, és a delegáció vezetőknek kettős funkciójuk van, ugye egyrészt tisztviselők a külügyi szolgálatnál, másrészt azonban a költségvetés végrehajtásáért is felelnek Úgyhogy kétség sem fér ahhoz számomra, hogy egy ilyen ö, ö, megoldásnál nehézségek merülnek fel. Greszle asszony azonban én ezt nem is az ellenérzési jogok kapcsán tartom ö, problematikusnak, hanem ha az igazgatási kiadásokat külön vesszük, akkor egyszerűbb lesz a mentesítés, de a hatékonyság fogja ezt megszenvedni. Ezért a mi parlamentünk indítványa javaslata érthető, mi azt szeretnénk, hogy olyan legyen a külügyi szolgálat, amely a bizottsághoz tartozik. És itt nem csak ö, administratív problémák merülnek fel, igazgatási problémák, hanem az egész történelmi, politikai problémát is jelent. Itt nem arról van szó, hogy most a bizottság elfogadja a tanács döntését, hogy leválik a külügyi szolgálat, mert ez már megtörtént az elmúlt tíz évben az Európai Unió új oldala is megjelent, a közös kül- és biztonságpolitika és nagyon nehéz ezt azonnal megvalósítani. A politikai probléma a parlament számára az, hogy megértsük, hogy ez a hermafrodita lény, most a renacionalizációt szolgálja, a, ott, ahol közösségi politikák vannak, vagy pedig a teljes külpolitikát, a közösség szintjére akarja emelni. Hát ha ez a második lehetőség a cél, akkor világos, egyértelmű problémák merülnek fel. Először is ki vezeti a politikai ellenőrzést. Itt most nem csak költségvetési ellenőrzésről van szó. Ez a parlament joga, de azért itt vannak hézagok, nem csak a javaslatban, hanem az egész csomagban, úgy, ahogy van és azt hiszem, hogy ez egy kicsit nyugtalanító, és nem is értem, hogy a parlamenttel tárgyalnak, a bizottság meg azt mondja, hogy az intézményközi szerződés a költségvetéssel kapcsolatban átdolgozandó, de a kül- és biztonságpolitikában meg úgy csinál, mintha ez nem létezne. Aztán vannak még egyéb fontos kifogások is, alapvető jellegűek, és nehéz olyan javaslatról beszélni, amelynek nincs, nincs vagyona. Hát most akkor mi kerül a bizottságtól a külügyi szolgálathoz a fejlesztési politikával kapcsolatban? ami, ez a kettősség, ami most kikristályosodik, ez azt mutatja, hogy a programozást azt a biztos végzi, aki ezért felel, de hát azért értsük meg, hogyha azok a személyek, akik ezt a munkát csinálják, a Relex vagy a DEVE főigazgatóságok munkatársai, vagy ez a szaktudás úgy, ahogy van, veszendőbe megy, és ennek az egésznek az autonómiája is ö, ö, megjelenik. Ö, kollega is elmondta ezt. Úgyhogy itt nagyon méreható tárgyalásokra van szükség. Köszönöm, Váltieri úr, és most pedig megadom a szót, ahogy már mondtam is az előbb a többieknek, attól függően, hogy mennyire akarnak kitérni, de azért három-négy percnél tovább senki ne beszéljen, tessék parancsolni. Krisztofánzer úr. Thank you very much. Um, I will start with... Um... Igen, köszönöm szépen. Először is Brok úr kérdésére szeretnék válaszolni. A politikai beszámoltathatóság ügyében. Kétség nem fér hozzá, hogy biztosítani kell a szükséges politikai számunkérhetőséget ebben az eljárásban. És bizonyos fokig ez még egy hiányzó elem. A főképviselő egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy a meglévő szabályozást alkalmazni kell a külügyi szolgálat létrehozására. És úgy gondolom, hogy elég világosan választ adott a kinevezésekre, illetve a vezető munkatársak kinevezésére, és a teljesítményértékelés kérdésére, a parlamenti felügyeletre, erre hallhatunk egy példát korábban délelőtt, és a főképviselő asszony a vezetők kinevezése és a nagykövetek kinevezése esetében is ezt a megoldást tartja jónak. Aztán igaz még, hogy a főképviselő asszony tisztában van azzal, hogy a parlamentnek megvan a költségvetés ellenőrzési jogköre, illetve szerepe, és ezért úgy gondoljuk, hogy a lényeges költségvonzatokkal járó tevékenységek ügyében a parlament véleményét meg fogjuk hallgatni. Ezt a két új elemet építettük bele a, az új szabályozásba. Más problémák is felmerülnek. az intézményközi megállapodásnak ezek az új elemei. Felmerülnek még egyéb ügyek, például a nemzetközi megállapodásoknak a kompenzálása, és ez egy szélesebb összefüggésben már felmerült. Aztán komitológiai döntések egyes programokról. Ashton főképviselő asszony ezért is mondta, hogy a megfelelő vitafórum, a kollaterális fórum, ami a lehető leghamarabb meg kell, hogy kezdje a működését. Ez nem azt jelenti persze, hogy két oldalon ne egyeztethetnénk előre, de valódi vita ebben a kollaterális keretben történhet majd. Aztán az egyharmad-kétharmad arányról mert felmerült egy olyan dolog, amit nem egészen értek. Valamikor a múltban, még a szlovén elnökség ideje alatt felmerült, hogy a tagállamok egy rész, egy harmad rész, illetve a, a második harmada a bizottság, a harmadik harmad pedig a tanácsi titkárság, úgyhogy ez az utóbbi eltűnt. A minimum egyharmad a tagállamok részéről a mostani javaslat. És hogyha megnézzük a javaslatot a számok szintjén, akkor a munkatársak nagy része a bizottság szervezetéből érkezik. A munkerőfelvétel alapja így működik nagy vonalakban számítva 600 és 700 fő közötti bizottsági dolgozó kerül majd át a külügyi szolgálatba. 55 tanácsi titkársági dolgozó is átkerül a külügyi szolgálatba, és különböző biztonsági illetve politikai egységek részéről például 200 katona és egyéb tisztviselők. Tehát mindenképpen a bizottság lesz majd a nagy többségnek a forrása, de minimum 50% a bizottság szervezetéből kerül majd ki. Én úgy gondolom, hogy ez nem jelentett nehézséget. Aztán ez a fejlesztési főigazgatóság sorsát érintő kérdésre is választad. A fejlesztési főigazgatóság földrajzi régiók területei átkerülnek majd a külügyi szolgálatba, és ők adják majd a magját például az Afrikával foglalkozó szervezetnek. A Relexnél, illetve a tanácsi titkárságnál nem voltak igazából olyan tisztviselők, akik kimondottan Afrikával foglalkoztak volna. Ők a fejlesztésről kerülnek majd át. tehát a fejlesztési főigazgatóság földrajzi munkatársai kerülnek át a szervezethez. Elnök, köszönöm szépen. Jean Jean úrnak adom meg újabb négy percre szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni az egyik fontos dolgot. Tehát az összes működési költség, jogkör változatlanul marad a, a bizottság szerepét illetően. Ezt közvetlenül a szerződés alkalmazása alapozza meg. Egyértelműen fogalmaz. A 317-es cikk a szerződésben úgy rendelkezik, hogy az Európai Bizottság felel a költségvetés végrehajtásáért. A második bekezdésben pedig a pénzügyi rendeletre utal, és ott rögzítik majd, hogy a, melyik intézmény hogyan eh, gazdálkodik a költség keretével, a saját kiadásaival. Ez az administratív kiadást jelenti. Az első közlendőm a működési költségek megismétlem, hogy működés költségei, ami viszont ennek az ellenőrzése, illetve végrehajtása a mai szervezetben folyik majd tovább holnaptól is. És a parlamentnek nem kell ezügyben agályokkal élnie. Tehát nem kell aggódni amiatt, hogy holnaptól másképp működik a dolog, mint ma. Ami az administratív költségeket illeti, Gressler asszonynak igaza van, illetve Brock úrnak is, a szerződés előírja a 319-es cikkben, hogy a parlament ad mentesítést az Európai Bizottságnak. De meg kell, hogy ismételjem, hogy a gyakorlatban az Európai Parlament a felmentvényt az intézményeknek külön-külön adja meg. Gressle asszony ezt a mentesítést a politikai mentesítést nevezte realitásnak. Ez a gyakorlati valóság. A pénzügyi rendelet úgy rendelkezik, hogy az intézményeknek kell őrködniük a felett, hogy az ajánlások érvényesüljenek, és az ajánlásoknak megfelelően adják a felmentvényt. Ezt a felmentvényt a bizottságnak, illetve az intézményeknek külön-külön adják meg. Megismétlem, hogy Ashton asszony ebben az összefüggésben világosan leszögezte, és nem hagyott kétséget afelől, hogy ő aláveti magát ennek a mentesítési eljárásnak a külszolgálat, külügyi szolgálat költségei kapcsán. Számomra ez teljesen tisztának, világosnak és egyértelműnek látszik. Az alapkérdés, amelyet e, elnök úr e, ebben az ügyben felvetettek, úgy gondolom, hogy ezzel megválaszoltnak tekinthető. És a többi területről egy-két pontot ragadnék még ki. Greszle asszony említette a programozás kérdéskörét, illetve a költséggazdálkodást. Itt is meg kell különböztetnünk magát a programozást, a programok kidolgozását, illetve a működési költségeket. A működési költségeknek a, az irányítását továbbra is az Európai Bizottság a jelenlegi eljárás mentén végzi, nem lesz változás. Ez mindenki számára úgy gondolom, hogy teljesen világos kell legyen. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Zsanzsan úr. Eh, Szukászön kapja meg a szót. Uh, some clarification. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két dolgot szeretnék tisztázni. Egyharmad, kétharmad kérdése például. Ez nincs benne a személyzeti szabályzatban. Ez a személyzeti szabályzaton kívül került megállapításra. Tehát ez egy külön téma. A parlamenti asszisztensekhez hasonlítottam a helyzetet, de azt hiszem tisztázni kell, itt csak a módszerekre gondoltam. Tehát a nemzeti diplomaták esetében egy külön kategóriát hozunk létre, a temporary agent kategóriáját. Ami pedig a külügyi szolgálatot illeti, egy külön fejezet szól erről a személyzeti szabályzatban. Tehát látom a, a hasonlóságokat a parlamenti ö, személyzettel, de ez csak a módszerekre vonatkozik, semmi másra. Ami pedig a szerződések ö, meghosszabbítását illeti, ki dönt, nos a főképviselő dönt erről, azonban azzal a feltétele, hogy a tagállam ezt jóvá hagyja. Tehát egy közös megállapodásról van szó, a főképviselő és az adott tagállam közösen dönt. És végül az utolsó megjegyzés, Dressle asszony utalt a, arra, hogy Európai Uniós pénzforrások fölött rendelkeznek a nemzeti diplomaták. A személyzeti szabályzat kimondja, hogy amennyiben a kinevező hatóság ö, fegyelmezési eljárást kér, akkor ezt a külügyi szolgálatnak kell kezdeményeznie. Tehát úgy gondolom, hogy itt lefedettséget tapasztalunk. Köszönöm szépen, most pedig térjünk rá a második kérdéskörre. Először az árnyék jelentéstevők két percben kapják meg a szót Lambsdorff úr elsőként. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék visszatérni egy olyan kérdésre, amelyet szürreális helyzetnek tartok. Gressle asszony költségvetési szakértő, nagy tudású, és azt mondta itt a szakbizottság előtt, hogy a költségvetési szabályzat megsértését tapasztaljuk. A bizottság pedig azt mondja, hogy semmi nem változik. A költségvetési kérdésekben úgy látszik, hogy itt, itt egy, egy bizalomhiány merül föl, mintha süketek beszélgetnének. A főképviselő elmondta, hogy a mentesítési eljárás aláveti magát, Gressle asszony pedig azt mondta, illetve Gressle asszony hozzászólás alapján fölmerül, hogy, meg, hogy megsértik-e a pénzügyi rendelet szabályait politikai együttműködésről, illetve kötelezettségvállalásról van szó, lesz-e mentesítés, lesz-e parlamenti ellenőrzés. Egyértelmű választ kaptunk a főképviselőtől, igen. Ami pedig a költségvetési kérdést illeti, azt hiszem, hogy itt valahogy harmonizálni kellene a dolgokat, meg kellene oldani ezt a súlyos problémát. Belső megbeszélésekre már sor került. Emma Brock egy olyan dolgot vetett föl, amely alapján egy működőképes külpolitikára van szükség. Azt hiszem, hogy ezek, ezen témában még mélyrehatóbb megbeszélésre van szükség. Olyan dologban konzultálunk, amelyben teljes mértékben részt kívánunk venni, azonban a, a döntés tervezetnek nincsen semmilyen függeléke, tehát nem tudom, hogy hogy lehet itt komoly vitát folytatni konzultációs eljárás keretében az intézmények között, hiszen úgy ö, azt látom, hogy nagy hiányosságok mutatkoznak a jelenlegi tervben, és összességében nem vezet egy megfelelő működő külügyi szolgálathoz ez a dokumentum. jobb lenne, hogyha jó lenne, hogyha nem csak a nemzeti ö, diplomaták gyülekezetéről lenne szó. Köszönöm szépen, mondja az elnök Brandner asszonynak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, nagyon röviden három megjegyzésem lenne. Az első, hogyha megnézzük a közösségi eszközök, illetve a kormányközi eszközök keverékét. Remélhetőleg ez sikeres, sikeres lesz, és, és nem billen el az egyensúly. Az aggaszt, hogy esetleg egy kormányközi megközelítés felé hajlunk el. És ezzel kapcsolatosak a megjegyzéseim. A missziók végrehajtása, ugye most a bizottsági főtitkársághoz tartozik. Brock úr és a főképviselő pedig elmondta, hogy külön választódnak ezek, bár a külügyi szolgálat részét képezik. Ez egy 2009-es döntés. A kérdésem pedig a következő a személyzet is keveredik-e ebben a divízióban, ott bizottsági e, emberek dolgoznak-e bizottsága égisze alatt, vagy pedig egy, egy független testületről van szó. Ami pedig a közös külpolitikai eszközt illeti, itt ezek nem lesznek hozzáférhetőek, hiszen kormányközi struktúrával kell, kell dolgoznunk, ilyen finanszírozási keretekkel. És itt hiányoznak majd az ellen, a megfelelő ellenőrzési mechanizmusok. A legutóbbi Ashton javaslat beszélt az adminisztrációról, szólt a reprezentatív jogokról, a költségvetésről, és ez, ez lehet, hogy rendben is van a tagállamok felé. Egy minisztert ki lehet rugni, el lehet távolítani a, az állásából, de ezt Ashton hogy nem teheti meg hiszen ez a tagállamokkal közös döntés, ezért a tagállamok felelőssége. Fontos tehát tudni, hogy ki az, aki kinevezi ezeket a diplomátákat, és ki az, aki ö, kirúghatja őket. És végül a harmadik megjegyzésem az egyharmad kérdésére vonatkozik. Ki az egyharmadot? A tagállamok állják a számlát? vagy pedig az Európai Uniós költségvetés. Hogyha ezt az egyharmadot a tagállamok fizetik, akkor, akkor fölmerül a lojalitás kérdése, hogyha pedig az Európai Uniós költségvetésről van szó, akkor valaki meg tudná mondani, hogy a, mennyi a számla végösszege? Köszönöm szépen, Brandner asszony, mondja az elnök. Tának úr kap két percet. Köszönöm szépen, jelentéstevő vagyok, ezért muszáj szólnom, bár nem kívántam eredetileg. Brentner kollégámmal uh, összhangban elmondhatom, hogy reformista frakciók vagyunk, és ezért úgy tűnik, hogy tanács által vezérelt kormányközi szervezet lesz az új külügyi szolgálat, különösen a, a, a CFSP és a CSDP kialakítását, illetve annak előkészítését fogja végezni. Lenszafúrral egyetértek, itt valahol a süketek párbeszédéről van szó, és bizonyára egy, egy éven belül uh, valahogy kialakul majd egy, egy, egy megértés, egy egyetértés abban, hogy hogyan is működik ez az egész szolgálat, és elemezni tudjuk, hogy, hogy a költségvetési rendeletek megsérülnek-e, vagy sem. Az Európai Uniós költségvetés sosem értettem meg igazán, azt hiszem, hogy itt a szakértők tudására kell hagyatkozni, mert ezt igazából nem lehet átlátni tehát azt hiszem, hogy azoknak kell beleszólást biztosítani, akik valóban átlátják a költségvetést, illetve annak a megvalósítását. Nagyjából azonban azt mondhatom, hogy a frakciónk egy, egy egyszerűsített külügyi szolgálat mellett törne láncsát, amely a stratégiai tervezésre összpontosít, például a fejlesztés területén, bár eredetileg ö, azt hittem, hogy ez kimarad. A külpolitika és a védelmi politika nagyon két fontos pillér. Ezen kívül itt van ez az új főtitkár, az új főtitkár szerepe. A brit sajtóból arra következtettek, hogy ez, ez francia nemzetiségű lesz. Aztán ott van a PSC, a Politikai és Biztonsági Bizottság, egy nagyon hatásos, erőteljes testület, viszont nagyon keveset tudunk róluk, pedig a katonai fellépésekért lesz felelős. nem látom azt se, hogy ki, kinek, lesz beszámol, kinek, kinek tartozik beszámoltatási kötelezettséggel ennek a vezetője. Elnök, köszönöm szépen. Szárjusz Horszki úr kapja meg a szót két percre. Grazie, Presidente. One question. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést, illetve két észrevételt szeretnék mondani. Nem biztos, hogy jól értettem az a külügyi szolgálat, illetve főigazgató részéről, ami elhangzott azt mondta, hogy a személyzeti szabályzat minden intézmény számára e, nyitott az Európai Parlament felé is. A két észrevételem pedig, hogy parlamentként erős külügyi szolgálatot, illetve az intézményközi megállapodásban is erős rendelkezéseket szeretnénk. A probléma az, hogy nem lesz olyan mértékben politikailag elszámoltatható, beszámoltatható e, az itt dolgozó kolléga, mint hogyha mm, a főképviselő helyett egyszerűbb képviselőket alkalmaznánk politikai szinten a parlament ellenőrzése mellett. És itt nem csak a parlamentben szükséges pozíciókról van szó, és szerettem volna felvetni ezt. A harmadik kérdésre rátérve a legitimáltságról szeretnék szólni, a legitimitásról sajátjukként kell, hogy elfogadják a tagállamok és a, az állampolgárok is a főképviselőt. Mennyire tud reprezentatív lenni a főképviselő, hogyha a szervezete nem reprezentatív földrajzi értelemben. Illetve abban az értelemben, hogy nem vallja mindenki, aki érintett a magáénak és a tagállamok mindegyike nem tekintő sajátjának észak-dél-kelet-nyugat vonatkozásában. A kompetenciát, illetve az érdemeket nem tekinthetjük földrajzi kérdésektől függetlennek, és minden állampolgár felé valamiféle jelzésértékű beszámolásra kéne, hogy tartozzanak, és a 401 per 2004-es tanácsi rendelet értelmében kell alakítani a jogköröket. Elnök, köszönöm. Svoboda úr, két perc. Köszönöm, elnök úr. Christopherson úrral egyetértek, valóban rugalmasságra van szükség, bizonyos elemeket azonban rögzíteni kell. És a költségvetés is egy ilyen, a szocialista frakció nagyon fontosnak tartja pragmatikus felépítést. Nem is annyira struktúra, hanem hogy ki ellenőrzi a költségvetést, és kiadja a mentesítést. Erre kell garanciákat találni, mert ez a fő kérdés. Hogyha ez nem garantált, akkor ellenezzük. A személyzettel kapcsolatban Rapkai úr, mint előadó, vele egyetértve nem vagyunk abban biztosak, hogy a garanciát az adja, hogy egységes személyzet áll össze, mert hogyha a tagállamok, a bizottság, illetve a tanács adja ezt össze, akkor nem tesszük ezzel világossá, hogy itt az EU-t képviselik, és az EU alkalmazásában állnak, nem nemzeti alkalmazásban. Tehát, hogyha valami rosszul alakul, és az illető a saját minisztériumával kerül konfliktusba, nemzeti szinten, akkor azt kell látni, hogy egy egységes szervezet tagjaként felel az esetleges problémákért is. Végül pedig a főtitkár ügyében szeretném elmondani. Számunkra ez egy administratív um, státusz, és Ashton asszony, illetve uh, neki megfelelő magas szinten kell, hogy megszülessen a döntés. És itt politikai reprezentativitásról um, szeretnék szólni. A, hogyha a 33-as cikk alapján különleges képviselőt akarunk kinevezni, akkor ez intézményközi, illetve a bizottsági alelnökséggel összefüggő kérdést is felvett. Tehát szeretném, hogyha ezt végig gondolnánk. A frakciónk pragmatikus, de bizonyos elemeket fix módon szeretnénk látni. Elnök, köszönöm Szvoboda úr. A második felszólalási körben Gianakú asszony kapja meg a szót két percre. Köszönöm, elnök úr. Több éve vitatkozunk ezeken a kérdéseken, és abban egyetértés van, hogy szükséges a külügyi szolgálat amelynek a vezetője Eston asszony. És az Európai Bizottság alelnökeként megfelelő ember van a megfelelő helyen, de a parlamentnek is fontos szerepe lenne. Különleges funkciót töltünk be az intézmények közötti megállapodás értelmében, és ez a jövőben is így marad. Ami a jövőbeni, illetve a földrajzi reprezentativitást illeti. Szeretném, hogyha kezdettől egyensúlyt teremtenénk. Mert hogyha már az elején bizonyos országok túlsúlyt, mások pedig kisebb képviseletet kapnak, akkor ezzel eltérünk az általános iránymutatástól. És egyeseknek túl nagy lenne a befolyása. Rosszul indul a szolgálatnak a munkája, és ez a jövőben súlyos következményekkel járhat. a tagállamok szakértelmére kell, hogy támaszkodjon a tanács és a bizottság mellett a külügyi szolgálat, és megfelelően képesített emberek tudnak jó munkát végezni. Köszönöm. Elnök. Christopherson úr kap elsőként szót, aztán jean úr és Szukászony további három percben. Uh, first of all... Lambsdorff úrnak a következőt mondanám. Először is elnézést kérek, hogy a rendelet nem rendelkezik melléklettel. Ez azért van, mert három hét alatt kellett megalkotni és kiadni ezt a javaslatot, ezért nincs még melléklet, de következő két héten belül rendelkezésünkre áll majd, és úgy lehet a rendszert minden részletében kellően értékelni. Aztán a szervezeti ábrát tekintve, én még továbbra is azt kérem önöktől, hogy legyenek rugalmasak. Mert bizonyos egységeket már is fel tudunk vázolni, de nem akarunk túl sok függőségi vonalat behúzni közéjük, mert nem tudjuk előre, hogy milyen helyzeteket kell a későbbiekben kezelnünk. És ami pedig a külügyminisztériumok leutánozását illeti. Én magam is tudok egy olyan konkrét külügyminisztériumot, ahol az egyes egységek között egyáltalán nincsenek beszámolási, illetve alá fölé rendeltségi vonalak, hanem együtt működnek egymással a célok érdekében. Aztán szeretnék kitérni azokra a kérdésekre, amelyeket az ügyben tettek fel, hogy a főtitkár kinevezése, illetve jogkörei hogy alakulnak. Szeretném egyértelművé tenni, hogy amikor azt mondjuk, hogy a főtitkárnak a szervezet szempontjából képviseleti joga van, ez nem politikai képviseletre vonatkozik. Tehát, hogyha szeretnék kiegészíteni a mondatot azzal, hogy a maga szintjén képviseli, erre gondoltunk, ez a szándék, akkor ez teljesen rendben van. Tehát nem egy, ez nem azt jelenti, hogy ne legyen erős a főtitkán, mert a legfontosabb feladatköre a koordináció, tehát ehhez azért erő kell a külpolitikai területen. Ashton főképviselő asszony rendelkezik ezzel az erővel és a bizottsággal, a tanács titkárságával együttműködve például Brosső vagy Koszépius úrral, ő meg fogja állni a helyét. Úgyhogy ehhez valóban egy erős személyiségre van szükség. A főtitkárnak abban van nagyon fontos szerepe, hogy a szükséges koordinációt belül biztosítsa amit nem lehet a különböző szervezeti egységeket összedrótozva, összehúzva egy ábrán biztosítani. Egyértelműen koordinációra van szükség a CFDP, a missziók, illetve a földrajzi egységek között. Aztán a külön megbízottak és a földrajzi regionális felelősök között is kell, hogy létrejöjjenek a megfelelő vonalak, ez, illetve a koordináció, ezt is a főtitkár biztosítja. Tehát az ő feladata, hogy a szervezet hatékonyan működjön. És kérem, hogy felejtsék el a sajtóban megjelent különböző neveket. Elnök kérő, hogy a mikrofont közelről használja. Tehát kérem, hogy a sajtóban keringő nevekről felejtkezzenek el. Olvassák el az indokolásban szereplőeket. Az összes vezetői kinevezést, a fő titkári kinevezést is pályázat útján fogjuk majd elvégezni. Tehát ugyanaz a kiválasztási eljárás vonatkozik rájuk, mint bármely más dolgozóra. Például a misszióvezetőkre is ugyanez érvényes. Ma, hogyha az egyik státuszból a bizottságon belül egy külső pozícióba áthelyezünk, akkor ebben a rendszerben mindenképpen meg fogjuk hirdetni, és pályázati úton válogatjuk majd ki a legalkalmasabbakat. Szvoboda úr, köszönöm szépen a rugalmas hozzáállást, és megismétlem, hogyha felmerülne bármely kétség a tekintetben, hogy amit Ashton asszony ígért, vagyis hogy a költségvetés ellenőrzése, illetve mentesítési eh, jogkörök változatlanul maradnak, akkor nyugodtan módosíthatjuk a szöveget is. Tehát erről szeretnénk gondoskodni, szeretném, hogyha száz százalékig egyértelmű lenne a megfogalmazás, de ha nem, akkor módosítsuk. Elnök, köszönjük Christopher úr, most pedig Donzsen úr következik. Egész röviden szeretném csak megfogalmazni a mondani valómat. Egy dolga kapcsolatban, költségvetés. A költségvetés az adminisztratív költségek, kiadások egészét fedezi majd, és ideértjük a határozott időre kinevezett munkatársakat, illetve diplomatákat a külszolgálatban. Más szóval, mindenki egyenlő bánásmódot kap majd a szolgálatban, és egyéb tekintetben szélesen válaszolok a kérdésre. I, I would like to complete... Köszönöm szépen. Én szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kollega mondott. A tagállamokból érkező diplomákat nem csak költség, közösségi költségvetésből fizetik, de nem szabad semmiféle fizetséget elfogadni bármilyen más intézménytől. Tehát nem lehet, hogy bár valamilyen más jellegű ellenszolgáltatásban részesülnek a tagállamok részéről. Felmerült az a kérdés is, hogy a tisztviselők, illetve más intézmények tagjai mennyiben férhetnek ehhez ehhez hozzá, ehhez a munkához. Különbséget teszünk a, között a fázis között, amikor a tisztviselők, a tanács, a bizottság és a tagállamok részéről érkeznek, aztán ha ez a fázis lezárult, attól kezdve már a hozzáférés nyitott lesz minden intézményből érkező munkatárs tisztviselő számára. Felmerült az a kérdés is, hogy a határozott időre szóló tisztviselők, ha visszamennek a tagállamokba, akkor még mindig felelősek, és a külügyi szolgálat felé. Persze, hát ez így van minden határozott időre szóló kinevezésnél, ez évek óta létezik, minden intézménynél van ilyen, és hogy milyen hatásköröket adhatunk nekik, illetve milyen felelősséggel tartoznak, ha kiválnak a szolgálatból, de a nyugdíjdíjog, meg egy csomó minden azért ott van, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan van már tapasztalatunk, és igenis van hatásunk rájuk. De ez egy nagyon érzékeny kérdés, és ezen el fogunk gondolkozni a parlament javaslatára. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Szóka asszony. És akkor most az utolsó forduló, Duff úr először is. Christophersen urat kérdezem a politikai helyettesekkel kapcsolatosan. A parlament kulcsfontosságú. De itt most nem csak a parlamentről van szó, amikor politikai helyetteseket szorgalmazunk, hanem arról is, minisztériumi szinten és cselekedhessenek a kül- és biztonságpolitika területén. A bizottság és az elnökség, a főtitkár sem végezheti ezt egyedül, és örülök, hogy nyitnak ezen a fronton. Másodszorban azt hiszem, hogy a menetrend kérdése, az időzítés kérdése, és a dinamika kérdése, hogy ugye nem haladnak előre kellő gyorsasággal ezek a tárgyalások, és a legnagyobb dolog, amit el lehetne érni ma az az, hogy megnyíljon egy párhuzamos, formális megbeszélés, az intézmény közé megállapodásról, és ennek egy négy oldalú megbeszélésnek kell lennie, ott kell, hogy szerepeljen az európai tanácselnöke is, mert ő is központi része ennek a komplex témának. Köszönöm szépen. Köszönöm, DAF képviselő úr, és most Severin kollega azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük a kérdést. Értelmezzük a szerződést, és ez explicit vagy implicit módon, de arra kér bennünket, hogy tegyük meg mindazt, ami lehetséges, hogy hatékony, koherens, jól működő külügyi szolgálat legyen. Ez a cél és akkor a szerződés igenis megengedi, hogy minden megoldást alkalmazzunk a cél elérése érdekében. Ugye a jogi szakértők azt mondják nyilvánvalóan, hogy nem lehetett olyan szerződést megfogalmazni, ami ugye elérhetetlen célokat tűz ki. Hát, ha így van, akkor látjuk, hogy különböző dimenziói vannak a külügyi szolgálatnak a szerződés szerint különböző kompetencia központok léteznek. A kérdésem a vendégeinkhez először is, hogyan lehet megmagyarázni? Mondják el nekünk, adjanak valamilyen formulát, egy megfogalmazást, hogyan tudjuk megmagyarázni a választóinknak, az Európai Uniós polgároknak, hogy létrehozunk egy, hogy Képesek vagyunk kidolgozni egy európai kül- és biztonság politikát, amely koherens, és az a mechanizmus, ami a szolgálattal kialakul, lehetővé teszi ezt a politikát. Második dolog, hogyan magyarázzuk meg a választóinknak, hogy a költségvetési eszközök, amelyekre abszolút szükség van az politika finanszírozásához, mert egyébként ez nem létezhet, és ez is úgy kerüljön kialakításra, hogy biztosítsa a költségvetési koherenciát, illetve a, és a, a politika közötti koherenciát. Meg hogyan lehet megmagyarázni azt a, a munkatársakat illetően, hogy a földrajzi egyensúlyt is biztosítani tudjuk, ahogy Stárius Volszki kollega mondta, meg az európai lojalitást, mert ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szeverin kollega Lunacek asszony kettő perc erejéig. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ott folytatom, ahol Szuka asszony abba hagyta azzal kapcsolatban, hogyha a delegációvezetők vagy misszióvezetők visszatérnek a tagállamaikba, aztán követek, nagykövetek lesznek máshol. Mi van, hogyha szabálytalanságra kerül sor? Ugyanis a tagállami nagyköveteket védi a diplomáciai rendszer. Hát akkor mit lehet tenni? ugyanis fontos, hogy legyen egyfajta megállapodás a tagállamokkal, biztosítandó, hogy akkor, hogyha valamilyen szabálytalanságra kerül sor, illetve kiderül a szabálytalanság, amit elkövettek, még a külügyi szolgálatnál dolgoztak, akkor valahogy el kell őket érni. Úgyhogy ez lenne az egyik kérdés, és azt gondolta, hogy tovább gondolkoznak majd ezen, hát akkor gondoljanak erre is. És nézzék meg, mert kell, hogy legyen erre vonatkozóan egy megállapodás a tagállamokkal. Egy másik kérdés, ami szintén fontos nekem, és gondolom gondolom mindannyiunk számára is, hogy ki nevezi ki, kiválasztja ki a főtitkárt. Ez hogy lesz? Ki lesz az? És említette, azt hiszem, hogy Krisztofersen úr mondta, hogy ugyanúgy lesz kiválasztási eljárás. Minden magasabb rangú tisztviselőt alávetnek ennek. Na, éppen ki lesz a zsűriben? Ki választja ki őket? És még két dolog. Azt mondta, és ez jó nekünk is, hogy a tagállamok küldötteit EU-s költségvetésből fizetik. Mennyi lesz ez? Van már kalkuláció erre vonatkozóan? Ez is érdekes lenne tudni. Aztán még egy dolog költségvetéssel kapcsolatban. Kvartieri úr azt mondta, hogy a KKBP fontos, és további költségvetési sorokra van szükség a kül- és biztonságpolitikához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lunacsek asszony, és két percre a következő kollega következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni, mégpedig Krisztoferzen úrhoz, ami, ahogy én értem, ez az új diplomáciai testület Ugye az 50%-os garancia felmerült, hogy 50% érkezzen a bizottságból. De ez még mindig nem a megfelelő képviseleti szint, és úgy tűnik, hogy előfordulhat, hogy be lehetne építeni a rendszerbe valamiféle diszkriminációt mondjuk az új tagállamok azokkal szemben itt a külügyi szolgálat összeállításánál, felállításánál. A főképviselő asszony, Ashton asszony az Európai Uniót képviseli a világon, és hogyan, vizsga, hogyan képviselheti az Európai Uniót és a külpolitikát, hogyha nincs meg a megfelelő egyensúly a belső szerkezetben, a különböző részek között, az unió különböző részei között. hogyan jelenik akkor meg a szolidaritás, meg a tagállami és a földrajzi egyensúly. Ez fontos, még akkor is, hogyha ez kvótákat tesz szükségessé. Azt hiszem, hogy az egyensúlyra szükség van a munkahelyek elosztásánál, kiosztásánál, és hogyha ez a külügyi szolgálat ö, pártatlan akar lenni, akkor ez fontos. És fontos, hogy a diszkrimináció és az egyensúlytalanságok megszűnjenek azonnal. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Milan mond kollega kettő percre. Nagyon röviden, elnök úr, azt hiszem, hogy nagyon jó, hogyha, hogy földrajzi egyensúlyra törekszünk, ezt már több kollega kiemelte. Van egy kérdésem az időbeli menetrenddel kapcsolatban még ebben a harmadban megszületik a határozat? Ezt szeretném tudni, és köszönöm, hogy tisztázták azt a kérdést, hogy azok, akik a tagállamokból érkeznek, 6-700 volt a szám, ugye 50 a tanácsból, meg 200 a katonai részből. Hát hogy, hogy is van ez akkor pontosan, ha jól értettem azt, amit mondtak? ami a tisztviselőket illeti, akik a tagállamokból érkeznek, ez egy új eljárás lesz, és ezt hogyan gondolják el időben. És a bizottságból érkezők is határozott időre szóló kinevezést kapnak, vagy ez határozatlan idejű kinevezés lesz, hogyan is áll a dolog itt. Köszönöm szépen és a következő, Vejtére asszony. Köszönöm szépen. Elhangzott már, de azért szeretném tisztázni néhány kérdést a, a sztáffal kapcsolatosan. Ez a külügyi szolgálat erős szervezet kell, hogy legyen, amely megvalósítja a közös kulpolitikát. Na most, ha ez így van, akkor igazán nem tudok egyet érteni eh, ezzel a főtitkári poszttal. Ugye sok intézményünk van már itt az Európai Unióban, amelyet a munkatársak vezetnek, és a polgárok ellene vannak, ugyanis ők jobb képviseletet kívánnak az intézményekben. Azt akarják, hogy ők is képviselve legyenek. Azt is mondta, hogy el kell felejteni mindazt, ami most a sajtóban szerepel a kiválasztási eljárásról a főtitkár személyét illetően, de azért kérdezem, hogy milyen lesz ez az eljárás, és mennyire lehetünk bizonyítani bizonyosak afelől, hogy a kiválasztás után egyszerre csak kiderül, hogy megint francia a főtitkár. Szóval másodszorban ezt is felvetették már a kollégák, Szvolki kollega, Genakó Poreba, a földrajzi elf hogyan érvényesül én nem látom, hogy a földrajzi elv tényleg ő ott lesz és érvényesül. Hát itt a tulajdonosi érzés nagyon fontos ennél az új szolgálatnál, mert ha nem, akkor csupán egy lesz a sok európai intézmény közül, amelyik távol van a polgároktól, de az én választóim, én Letországba jövök Kisország, ők a mi képviselőinket akarják ott látni, és hogyha a bizottság túl reprezentált lesz ebben az új grémiumban, akkor akkor azt gondolom, hogy a kisebb nemzetek meg nem, nincsenek úgy reprezentálva már a bizottságban sem, és akkor a polgárok ezt csak egy bürokratikus intézménynek fogják tekinteni továbbra is. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor Brock úr, az ügyrendel kapcsolatban? A Brandner asszony, nagyon fontos számunkra, hogy a KKB tervezése, végrehajtása során honnan vesznek majd még munkatársakat? Honnan kerülnek ki azok, akik ezt tervezik, a közös kül- és biztonságpolitikát? Igen. A vendégeink biztos válaszolnak, majd Andrikin asszony kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén a földrajzi képviseletet szeretném említeni, és itt erre helyezném a hangsúlyt. Ugye, amikor a vezető tisztségviselőket kinevezik, akkor én nagyon szeretném, hiszek abban, hogy ez a földrajzi egyensúlyt is biztosítja minden szinten ami a jelenlegi dokumentumban szerepel, amelyet Brock úr és Gil Ferhofstadt kollégák készítettek, ebben két alternatíva szerepel a kinevezéseket, illetően a vezető tisztségviselőkre, a helyettesek felettiekre vonatkozóan és a delegáció vezetőkre vonatkozóan. Először is a felelősséget meg kell osztani, ugye a tanács és a bizottság között, és ki kell alakítani egy zsűrit, amely a tanács és a bizottság képviselőiből áll, és ennek a panelnak nyilván nem lehet minden tagállamból képviselője, úgyhogy az elv, amiről itt olvasunk, az az, hogy az érdemeket kell figyelembe venni, a földrajzi és a nemek szerinti egyensúlyt. Úgyhogy amit a kollégánk Sárjó Szvolszke úr mondott, tehát az érdemek, a földrajzi és a nemek szerinti egyensúlyt kell biztosítani, és örülnék, ha Krisztofersen úr és kollégái erről is beszélnének. Köszönöm. Köszönöm, Andrekéne asszony. És akkor most csak rövid hozzászólás Kobacsev úr részéről. Köszönöm szépen, rövid leszek. az indulásnál, amikor felépül ez a szolgálat, az időkeret, menetre, ezzel kérdeznék, de nem ismétlem, amit elmondtak a kollégák a földrajzi egyensúlya kapcsolatban, de milyen módszerrel próbálunk dolgozni, hogy a 2004 óta alul reprezentált tagállamok is megfelelő legyenek képviselve a tanácsban, bizottságban az új tagállamok alul vannak reprezentálva. Úgyhogy ezt szeretném megismételni, és ez nem lenne jó, ha el, tovább folytatódna most. Köszönöm szépen, Kovacsev úr, Krisztoffersen négy percben, Krisztoffersen úr many questions for four minutes. Uh, Köszönöm, elnök úr. Igyekszem sorban válaszolni. Először is a politikai helyettesek. Ez egyértelműen azt arra került észrevételként, és nem fog elmúlni. Tehát egy olyan fontos kérdésnek tekintjük, amelyet a kollaterális fórumon majd meg kell vitatnunk. Egyetértek Dáfóral ez ügyben. Hát a lehetőleg rövidebb időn belül ezzel foglalkozni kell. Több szempontból vonzó elképzelés, viszont sok komplikációval járhat. Potenciális konfliktus területeket tekintve nem is annyira a tanácsa, hanem a bizottsággal való összeütközéssel fenyeget lesznek esetleg biztos helyettesek valamilyen formában? Vagy mi történik, hogyha ez a helyettes olyan területtel foglalkozik, amely például a fejlesztési biztos alá tartozik. többek között ilyen kérdések merültek fel. Készen állunk a vitára, és nem az én tisztem, hogy megpróbáljam a több intézmény álláspontját előrejelezni. Ami Andrew Duff nyitottságra vonatkozó észrevételét illeti, illetve hogy négy oldalon kellene egyeztetnünk a politikai elszámoltathatóság eh, ügyében. A magunk részéről ez nem jelent problémát, mi készen állunk minél előbb. Aztán nagyon sok kérdést vetettek fel a személyzettel, földrajzi egyensúlyokkal, és hasonlókkal kapcsolatban. Ezeket szeretném most különböző megvilágításban megválaszolni. A személyes hátteremet tekintve engem kétszer határozott időre neveztek ki, a tanács titkárságánál 14 évre, a bizottságnál 4 évre. Tehát személyes tapasztalatom, hogy én teljes mértékben közösségi tisztviselőnek tekintettem magamat ebben az időszakban. Tehát, hogy az ember a nemzeti közigazgatáshoz tartozónak érezné magát, hát ez nálam föl sem erült. Ebben az elképzelt rendszerben úgy gondoljuk, hogy azok a munkatársak, akiket kinevezünk, azok 8 évre, illetve kétszer négy évre kapnak a megbízatást, és a tagállamok ekkor dönthetnek arról, hogy visszaveszik-e a visszatérni kívánókat. A határozatban ez a szabály szerepe. 8 év elteltével illetve 8 évnél hosszabban foglalkoztatottak esetében már nem áll fenn a tagállam részéről a visszavétel kötelezettsége. Aztán a földrajzi képviselet egyensúlyáról. A vita kezdetétől fogva világosan felmerült, hogy az új tagállamok elégedetlenek a földrajzi képviseletükkel és megerősíthetem, hogy vettük ezt a jelzést. Tisztában vagyunk azzal, hogy komoly gondokat okoz a jövőben, hogyha nem teremtjük meg a földre az egyensúlyt. Igyekszünk ezt megkönnyíteni különböző mechanizmusokkal, évente beszámolunk a főképviselő felé, illetve a tagállamok képviseletéről egy bizottság is gondoskodik majd, és a főképviselő felé javaslatot is lehet élni, hogyha úgy látják, hogy nehézségbe ütközik a földrajzi egyensúly megteremtése. Aztán még egyszer visszatérnék a főtitkár kinevezésére elfben. A kinevezési eljárás megegyezik az összes többi vezető kinevezésével. pályázatot hirdetünk, összeül a zsűri, készül egy rövid lista, és aztán a rövid listáról, szűkített eh, listáról a főképviselő eh, választ, és a bizottság, a tanács titkársága, illetve maga a eh, szolgálat is beleszól ebbe. Brandner asszony kérdésére elnézést, az előbb nem válaszoltam, most megteszem. a CMDP területén túl sok a katona, ezért egyelőre megoldatlan a civil képviselet. Természetesen civil munkatársakat szeretnénk felvenni, és nagyon szeretnénk, hogyha a bizottságtól jönnének át dolgozók. Köszönöm szépen. De sì, non, no, no, beh, per carità, c'erano dei limiti. Eh, dottor ehm, azt hiszem, hogy nem lehet minden kérdésre választ adni, mondja az elnök. Szuká asszony a szó. Nos, első kérdés, hogy a nemzeti diplomaták mennyit keresnek majd. Ahogyan mondtuk, mint a határozott idejű szerződéssel rendelkezők, egy fizetést fognak kapni, amely megfelel a pozíciójuknak. Második kérdés, mi, mi lesz, mi történik majd a, a bizottság képviselőivel, őket átküldik a külügyhöz, ott fognak dolgozni. Tehát nem, nem jelölni fogják őket, hanem átkerülnek oda. A következő kérdés. A személyzeti szabázatban 2013 a végső dátum, ugye erre vonatkozóan is kaptam kérdést, és végül az utolsó kérdés – a nem megfelelően reprezentált tagállamokkal kapcsolatos. Hogyha jól értettem a kérdést, akkor ennek az volt a lényege, hogy mennyire lennénk hajlandóak a 2004-es derogációs rendeletet kiterjeszteni annak érdekében, hogy az új tagállamokból érkezőket is befogadja a külügyi szolgálat. Ha jól értettem a kérdést, természetesen erre nem tudok azonnal választ adni, de de majd nyomon követjük ezt a kérdést, tehát folytatni kell erről a vitát. Krisztofszen úr, talán ön meg tudja válaszolni ezt a kérdést, mondja az elnök. A a diplomáciai immunitás, illetve mentesség volt az első kérdés, az egyik kérdés. A Karrierem egy részében én is diplomataként működtem. Ez azt jelenti, hogy diplomataként az ember teljesíti a feladatát, azonban, azonban ez nem ad mentességet a múltra vonatkozóan. Tehát, hogyha a bizottsággal szemben valakinek rendeznie kell a számláját, akkor, akkor, akkor nem a diplomáciai mentesség fogja megmenteni ezt az embert. Elnök, köszönöm szépen. Még maximum 5 percünk maradt, hogy lezárjuk ezt a vitát. A jelentéstevőnek Brock úrnak adom meg a szót. Äh, Köszönöm szépen, és sajnálatosnak tartom, amit Christophensen úr mondott, hogy itt az utolsó reményünket is elveszi ezt a mentelmi jogot, illetően néhány megjegyzést tennék. Azt hiszem, hogy néhány kérdést sikerült tisztázni, a költségvetés és a mentesítési jog, ez fontos, és itt biztosítani kell a parlament egyenjogúságát. a bizottsággal. Ez egy fontos kérdés, tehát majd még a részleteket nyilvánvalóan felül kell vizsgálni, hogy ez teljesül-e. Azt gondolom, hogy a politikai képviselet kérdését mind befele, mint kifele, ezt még nem tisztáztuk ö, megnyugtatóan, és ezt ö, nagyon világosan meg kell fogalmazni, világosnak kell lenni, hogy különbséget kell tenni, hogy milyen megállapodások vannak az intézményekkel, az intézményközi megállapodásban, és mikor beszélünk gyakorlati együttműködésről, amiből sok mindenben meg lehet állapodni, például a főképviselő és a parlament. Úgyhogy az elkövetkező hetekben, hónapokban, hetekben inkább ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell, hogy mit lehet tenni. Nem gondolom, hogy a főképviselő semmit nem fog itt önállóan tenni, mert hát akkor nehézségek merülnének fel, és hát itt van a politikai képviselet, ugye ott van a két helyettes, meg a három biztos, ugye a helyettesítés, hát hogy még ezzel kapcsolatban nem hallottunk semmi érdemit a parlament számára, ez nem csak a biztosok szempontjából fontos, hanem azért is, hogy jó legyen a képviselet, hogyha Eston asszony valahol nem tud jelen lenni, és ezt mindenképpen tisztázni kell. Egy dolgot hangsúlyoznék, már a pénzügyi terv kapcsán is mondtam, hogy az a megfogalmazás, amit valamelyikük használt, hogy igaz, hogy a szerződésben a mentesítési jog az a bizottságnál van, de hát kell, hogy legyen egy gyakorlat, de a gyakorlat nem helyettesíti a primér jogot, az elsőleges jogot, pláne nem egy olyan jogot, amit hát le kell fektetni. Ez nem a gyakorlat ő hozza, hát a gyakorlatot lehet egy, egy oldalon is megváltoztatni, és ezt semmiképpen nem fogadnánk el. Nekünk jogra van szükségünk, hogy ez lefektetett jogunk legyen. Köszönöm. Érteni. Nagyon szépen köszönöm, Brock úr. Hát ez természetesen egy nagyon érdekes, tanulságos vita volt a jövőbeni munkánk számára, aminek még messze nincs vége. Köszönöm, és köszönöm a vendégeinknek. A következő ülés 14-én lesz, 18 órakor Brüsszelben. Köszönöm.